E, Otwieram posiedzenie. Nos, megnyitom az ülést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megnyitom az ülést. Kérem, csendesedjenek le. Kedves kollégák, kérem, hogy csendesedjenek le. Kollég Jacek. Jacek kolléga, kérem, kérem, foglaljon ön is helyet. E, pani Gomez chciała zabrać głos. Pani... Gomez úr szeretne hozzászólni a rendel kapcsolatban. Tisztelt elnök úr, van egy ügyrendi pontunk, és szeretnék felszólalni az ellen, hogy a Deva és a Szimanszki módosításoknál megjelenik a nevem. A módosítás, amelyre utalnak, ez egy olyan módosítás, amelyen rajta volt a nevem. Minden diszkrimináció leküzdésére a lányok ellen, és megfelelő forrásokat kell létrehozni a szometriák létrehozására. Az én szövegem arra irányul, hogy megvédjük a lányokat a diszkrimináció ellen, és semmilyen körülmény között nem tartalmaz semmilyen fajta nyilatkozatot az abortuszról. Teljesen más az én szövegem, mind célját, mind pedig megfogalmazását illetően nem szeretném ezért, hogy a nevemet ezen módosításnál felhasználnák. Szerintem itt politikai manipulációról van szó, tehát kinyilvánítom, hogy ellene kívánok szavazni azon módosítást, amelyet Simanszki úr nyújtott be. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elején szeretnék már egy fontos információt elmondani. A 2009-es Szaharov díj ezen díjjal kapcsolatban az Európai Unió elnökségének ülésén döntöttek ma erről. A 2009-es díjazott a Szaharov díj esetben a Memorial Ludmia Alexandreva lett. E, powtarzam nazwiska laureatów Oleg Szeretném a neveket Oleg Korjájev, Ludmilla Alexandreva és minden emberi jogi védők díjaztak ezzel, hogy Oroszországban e, védik az emberi jogokat ezzel az éves díjat, tehát a memoriált díjazzuk, és e, nagyra, nagyon reméljük azt, hogy a bizonytalanságot, erőszakot így csökkenteni lehet majd az Orosz Föderációban és a világon is. Utaltunk arra, hogy az ilyenfajta szervezetek aktivistái a teljes, az egész világon szabadságot kell, hogy élvezzenek a gondolatszabadságát, a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, a sajtószabadságot, biztosítani kell számukra. Fontos az, hogy ezeket az elképzeléseket sikerüljön a gyakorlatban is megvalósítani. Szeretnék elégedettségemnek hangot adni azzal kapcsolatban, hogy ezt a díjat az Európai Parlament elnökeként áthatatom, de úgy is, mint a Szolidános egykori tagja. Nekünk is hasonló, nagyon komoly problémáink voltak, olyan problémáink, amelyek hasonlítanak azokhoz, amelyeket az Orosz Federációban lévő barátaink és partnereink is megélnek. Örülök annak, hogy mindig is az igazság és a szabadság győzedelmeskedik. Nagyon sok kelet-európai országban ez volt a helyzet. Az a tény, hogy az oroszok az igazságot keresik, viszont a tevékenységüket nem tudják nyíltan végezni, ez egy tragédia nem csak Európa számára, hanem számukra is. Ezért ezt a díjat csak is támogatni tudjuk, és itt tudjuk támogatni az ő tevékenységüket. Köszönöm szépen! E, jeśli można, jeśli można jeszcze dodać parę uwag ogólnych. Hogyha megengedik, akkor szeretnék még általános megjegyzéseket tenni. Húsz évvel ezelőtt, 1988-tól kezdve tiszteljük Szaharov szellemiségét ezzel a díjjal, a különböző szervezetek, személyek, akik az emberi jogokért küzdenek, ilyen személyeket, szervezeteket tüntetünk ki ezzel a díjjal. Olyan személyekről van szó, akik különleges személyiséggel rendelkeznek a büntetések, az üldöztetés ellenére és az emberi jogokkal foglalkoznak. Néha egyszerű emberekről van szó, akik az igazságot keresik, néha sok mindent kockáztatnak. Ezt ezzel a díjjal professzorokat, újságírókat, jogászokat, emberi jogi aktivistákat, vagy a női jogért küzdőket is kitüntettünk. A véleménynyilvánítás szabadsága, a gondolati szabadság általános egyetemes jog. az a két jelölt, akik nem kapják meg ebben az évben a Szaharov díjat, ők is élvezik a támogatásunkat, és meg kell nevezni a nevüket mindig, hiszen nagyon erős személyiségekről van szó, olyanokról, akik a mi szellemiségünkben tevékenykednek, és megmaradnak köreimben akkor is, amikor különböző tárgyalásokat folytatunk, ki kell fejeznünk azt a támogatást, azt a kötődést, amelyet a tevékenységükkel kapcsolatban érzünk. Nem csak a díjazottak, hanem a jelöltek is megérdemlik az elismerésünket. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w środę 16 grudnia w Strasburgu. E, dziękuję. Az ünnepélyes diátadóra december 16-án fog sor kerülni itt Strasbourgban. Most pedig térjünk rá a napirendre. Szavazni fogunk a teljes Európai Unió általános költségvetési tervezetéről 2010-re Súrján úr kapja meg a szót a jelentés készítője. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues,